ce retard, mais quelques réunions sur euh, l'outil de financement de la... Jó napot kívánok mindenkinek! Kis kavarodást támadt az imént. A tízes napirendi pontnál jártunk, közmeghallgatás, autoritanizmus és a szólásszabadság csökkenő terem. A sajtószabadságról és az emberi jogvédőkről lesz szó. Három országgal fogunk foglalkozni, Kínával, Egyiptommal és Oroszországgal. Nem véletlenül választottuk ezeket az országokat, viszont nem csak ezekben az országban vannak sajnos gondok ezzel, nem csak itt szűkül le a szólásszabadság, illetve a sajtószabadság. A koordinátorok ülésén döntöttünk úgy, hogy a mai hár, ezzel a három országgal fogunk foglalkozni, és vannak olyan szakértőink, akik pont ezekhez az országokhoz értenek leginkább. Rövidre fognám, hiszen úgyis késésben vagyunk. Meg is adom a szót Clément Nieletszoszi Vule úrnak. Remélem jól ejtettem a nevét. Az ENSZ különleges megbízottjáról van szó, mégpedig a ö, szabadságjogok és a ö, egyéb szabadságjogok kérdéséről fog beszélni. 12 percre adnám meg a szót önnek. Member of the European Parliament. Tisztelt Európai Parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Köszönöm a lehetőséget, örülök annak, hogy az autoritarizmusról, illetve a közszféra csökkenéséről, a civil szféra csökkenéséről beszélhetek. Az ENSZ megbízását teljesítem a szabad gyülekezés, illetve a gyülekezési szabadság kérdésében vagyok ennek a kérdésnek a felelősség március óta, 2018 március óta. Egyik feladatom, mint jelentéstevő az, hogy megfigyeljem azt, hogy a civil társadalom milyen körülmények között működik, és azt véltem felfedezni eddig, hogy egyre nehezebb és ellenségesebb körülmények között kell, hogy működjön, működjenek a civil társadalmak. Tisztelt parlamenti képviselők! A békés gyülekezés szabadsága nagyon fontos attribútum ahhoz, annak, hogy az emberi jogokkal élni tudjunk, illetve az béke és a fejlődés elérésének is egyik alapkövéről van szó. Az demokrácia az is fontos. Az emberek közös céljaikat ezen keresztül élhetik el. Az utcaembere, illetve a marginalizált embereknek másként gondolkodóknak, az elnyomottaknak nagyon fontos eszköze. Így tudják megváltoztatni a világot, így tudnak kiállni jogaik megtartása mellett. Mióta kineveztek, azt láttam, azt figyeltem, hogy a civil társadalom hogyan tehet azért, hogy a társadalom javuljon, hogyan tehet azért, hogy a demokratikus jogok elterjedjenek. Tunéziában vagy Örményországban láthatjuk azt, hogy a civil társadalom mennyire előfutára a változásoknak. Vagy ott van például Szudán példája is. Szudán is próbálja jövőjét alakítani, vagy ott van például a MeToo mozgalom, vagy azok a klímasztrájkok, amelyeket a gyermekek vezetnek. Sajnos ennek ellenére ez egész világon visszaszorulást láthatunk, egyre csökken az a tér, amiben megvalósulhatnak ezek a jogok. Sokszor a, ezekre a protestekre, vagy tiltakozásokra, a gyülekezésekre lecsapnak, sokszor az újságírókat stigmalizálják, vagy a szakszervezeti vezetőket, vagy egyéb közéleti vezetőket. Az elnyomás új taktikáját láthatjuk, és egyre kifinomodottabb, kifinomultabb formában, és ez egyértelműen a félelem elterjesztéséről szól. Azt is láthattuk, hogy az autoritárius jelenségek egyre inkább jelen vannak, illetve nagyon sok jogellenes diskurzust is hallunk. Egyértelműen nem csak egyes, egyes szervezeteket céloznak meg, hanem azt, az értékeiket és az alapelvéjeket. Az Emberi Jogi Tanács 38. ülésén arról beszéltem, hogy milyen fontos világméretű trendeket láthatunk ebben a kérdésben. Mindez, mindezt a 2018-as mandátumom óta gyűjtöttem össze ezt az anyagot. Most szeretném felhívni az önök figyelmét arra, hogy milyen fontos trendekről beszélhetünk. Először is a jogszabályalkotás, tehát jogi úton próbálják meg csökkenteni a szólásszabadság, illetve a gyülekezési szabadság lehetőségeit. Ez az új autoriter viselkedésmód. Egyfajta legalitási látszatot keltenek, ugyanakkor ez egy nagyon represszív módszer. Sokszor a különböző szervezetek, civil szervezetek létrehozását is ellehetetlenítik. Például Guatemalában fogadtak el egy ilyen jogszabályt a múlt héten. Ez nagyon megnehezíti a hasonló szervezetek létrehozását. Nagyon sokszor az is gondot jelent, hogy a jogszabályok vannak, amely a szervezetek vezetőit üldözik. Azt is megfigyelhetjük, hogy egyre több olyan jogszabály van, amely egész egyszerűen el lehetetleníti a részvételt az ilyen békés szervezetekben, betiltják őket, vagy földrajzi megszorításokat eszköz, eszközölnek ki. A második trend az, hogy a békés gyülekezést betiltják, illetve bűncselekménynek, nevez, bűncselekménynek állítják be. Nos, sajnálatos módon ez demokratikus és autoriter rezsimekben is megfigyelhető úgy gondolják, vagy azzal érvelnek ezekben az országokban, hogy ez nemzetbiztonsági veszélyt jelent, és sokszor a terrorista ellenes jogszabályokat is ilyenkor ö, aktiválják. Nagyon sok olyan eset van, amikor az, emberek, az embereket letartóztatják, sokszor megölik őket, vagy vagy egyéb vagy sebesüléseket szenvednek. És utána ugyan van, utána ugyan van büntető tárgyalás, de ezek általában nem túlságosan igazságosak. A harmadik trend az online, az online trendek. Nos, az online mód, online módon, az online világban is lehet ezt a civil társadalmi teret csökkenteni, az az online, ta, ta, az online tartalomra vonatkozóan azt állítják egyes hatóságok, hogy a, ezen civil szervezektől származó tartalom hamis hír, vagy álhír. Egyébként erre vonatkozóan is nagyon kifinomult digitális eszközök vannak, és gyakorlatilag semmiféle elszámolthatóság nincsen és sajnálatos módon brutális gyilkosságokhoz is vezethet az ilyen típusú fellépés. Az internetet sokszor elzárják, és sajnálatos módon ez általában pontosan akkor történik, amely legnagyobb szükség van az információra, tehát például választások előtti kampányban. Nos, én azt gondolom, hogy a nemzetközi közösség feladata, hogy megpróbálja megállítani ezeket a trendeket, Az elmúlt tíz évben 13 országban jártam a mandátum kapcsán. Több mint ezerszer fordultam különböző államokhoz kommunikáció, különböző kommunikációs eszközökkel, és 16 tematikus jelentés készült ebben a témában. Szeretném megköszönni az Európai Unió támogatását, amivel a mandátumomat támogatták, de azt gondolom, hogy jelenleg az egyenlőségért folytatott harc közepette vagyunk, de nagyon fontos az is, hogy a nagyon fontos az is, hogy eh, megvédjük a bolygónk jövőjét, és éppen ilyenkor van a legnagyobb szükség arra, hogy az embereknek lehetősége legyen elmondani a véleményüket, illetve gyülekezni. Mit tehetünk mi? Először is a civil társadalmat kell támogatni az ilyenfajta elnyomással szemben. Jogi reformokra van szükség, és azt gondolom, hogy az kell legyen a prioritás, hogy a jogi reformok megtörténjenek. A nemzetközi normákat és szakpolitikákat csak úgy lehet megvalósítani, hogyha ezek a restriktív jogszabályok eltűnnek. Egyértelmű, hogy a helyi valóságot, a helyi realitást ilyen módon lehet leginkább megszüntetni, ilyen módon lehet leginkább megváltoztatni. Nagyon fontos az is, hogy a hagyományos emberi jogi fellépés és ezen közéleti mozgalmak között megtaláljuk a kapcsolatot. Tehát ha szükség van rá, akkor jogsegét kell nyújtani ezeknek az embereknek, ezeknek a szervezeteknek, hiszen egyértelmű, hogy hatalmas tapasztalatunk van már az emberi jogi kérdésekben. Fontosnak tartom azt is, hogy a nemzetközi emberi jogi rendszert megvédjük, hiszen ez is támadásnak van kitéve. Fontosnak tartom azt is, hogy az emberi jogot, az emberi jogi programokat és a különböző fejlesztési programokat megpróbáljuk összekötni. A párbeszédet kell az összes szereplő között a lehető legszélesebb körben eh, népszerűsíteni, használni. Ez jelentheti a megoldást a helyi és a globális problémákra is. Ezt nem könnyű végrehajtani, ugyanakkor elkötelezettek vagyunk. Ahhoz, hogy sikeresek legyünk, ahhoz, hogy sikeresek legyünk, a demokratikus kormányok elkötelezettsége is kell. Mindenképpen szükségünk van tehát az Európai Unió partnerségére, hiszen az emberi jogi kérdésekben mindenképpen vezető szereplőről van szó, de ez így önmagában nem elég, az összes szereplő együttműködésre van szükség. Köszönöm. It's better to give the floor directly to you because I... Köszönöm jobb, közvetlenül megadjuk a szót önnek. jobb, ha közvetlenül megadjuk a szót önnek, hiszen korábban el kell eh, mennie, amennyiben eh, a képviselőknek most ehhez van kérdésük, akkor kérem tegyék meg. Izabel, tessék. Primeiro, eh, gostaria de saudar o nosso convidado e dizer-lhe que partilho integral. Szeretnék üdvözölni a meghívottunkat, és teljes mértékben eh, egyetértek azzal, amit mondott eh, a civil társadalom fontosságáról. Ez fontos az Európai Unió szempontjából is, illetve az emberi jogok megvédése szempontjából is. Én osztom az ön aggodalmát azzal kapcsolatban, hogy a civil társadalmat egyre inkább kriminalizálják, hogy növekszik az elnyomás a különböző társadalmi mozgalmak irányába és hogy mi történik a különböző országokban a különböző tiltakozásokkal, ilyen helyzetek kialakulása, aztán a civil mozgalmak elnyomását eredményezi egyes országok a terrorizmust, illetve a terrorizmus félelmét használják fel ürügyként arra, hogy növeljék az elnyomást. A liberális demokráciák válságban vannak, és az autoriterek nyomulása teljesen egyértelmű. Néhány évvel ezelőtt nem gondoltuk azt, hogy ez megtörténhet, mégis megtörtént. A demokrácia és az emberi jogok célpontokká váltak, és nekünk minden nap harcolnunk kell azok fenntartásáért. Ez a fontos szerepe az Európai Uniónak. A küzdelmünket erősíteni kell. Ez a küzdelem erősítési szükségesség kérdezteti velem, hogy Ön szerint hogyan lehet még határozottabb szerepet játszani az emberi jogok előmozdítása? Merci. Euh, je voudrais aussi vous poser une question quand vous avez parlé du rôle de... Köszönöm. Ön arról beszélt, hogy Európa a jogok és az értékek védelmének motorja, és látjuk azt, hogy válságban van a multilateralizmus, nagyon sok megfigyelő aggodalmát fejezi ki azért, mert például a multilateralizmus a kereskedelmi területen is visszaszorulóban van. Engem inkább az ENSZ visszaszorulása, illetve az ottani multilateralizmus visszaszorulása aggaszt. Vannak bizonyos fenntartások az ensz szemben, hiszen egyes tagállamai nem védik meg az értékeit, Ebben a környezetben hogyan látja a Európa szerepét olyan országokkal szemben, amelyek a kulturális relativizmus politikáját folytatják az emberi jogok területén. Köszönöm. Merci, beaucoup pour euh, euh, ces deux questions. Köszönöm ezt a két kérdést. Ez a szívéig hatol az én előírás, e, előadásomnak, és e, ahogy ezt tettem az előadásomban, e, megismétlem most is, hogy szembe kell nézni azzal, hogy megkérdőjelezik a demokráciánkat, illetve azokat az értékeket, amelyek a második világháború óta kialakultak, és azok az országok, amelyek a saját hagyományaikat és demokráciájukat az ott levont tanulságokra alapozzák és értékekre, azok legyenek azok az országok, amelyek fékezik és szembe mennek ezzel a nyomulással, amiről, amiről én beszéltem. Látjuk, hogy gyakran kritizálják a nemzetközi rendszert, megkérdőjelezik azt, sőt, sokan leszólják, és sokan azt akarják, hogy eltűnjön ez a nemzetközi rendszer, miközben mi tudjuk, hogy ez a nemzetközi rendszer hatalmas áldozatok után lett létrehozva, és meg kell találnunk a módját annak, hogy ez a, ez a rendszer hatékonyabbá váljon. De azok, akik el akarják tüntetni ezt a rendszert, nyilvánvalóan rejtett céllal eh, működnek. Eh, eh, arról beszélnek, hogy hatékonyabb legyen a rendszer, de valójában aláássák ezt. Én külön megbízottként azt tudom csak elmondani, hogy ugye vannak nekünk is ajánlásaink, hogy hogyan lehet megerősíteni ezt a rendszert. Nekem is az a meggyőződésem, hogy azt erősíteni kell, és egy sor dolgot javítani, de azt e, ki kell, hogy mondjuk, hogy nem szabad kidobni ezt a rendszert, amely lehetővé tette, hogy lépéseket tegyünk a megfelelő irányba, és amelyhez egyébként nagyon sok ország ragaszkodik Nyilván vannak olyan országok, amelyeknek rejtett céljaik vannak, el akarják ezt pusztítani, ezt a, ezt a rendszert. Na most mit lehet tenni ez a kérdés? Én úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak vezető szerepet kell játszani ebbe a küzdelemben, akik kimondják, hogy nem, hogy a szólásszabadság, a társulási szabadság azok, azok a középpontjában állnak a közös fellépésünknek, ahogy ezt eh, az imént is mondtam, az Európai Unió eh, sem beszél egy hangon most már. Úgy tűnik, hogy eltűnt ez az egységes hang, Eh, és úgy tűnik, hogy az Európai Unió is eh, egyre nehezebben tud megszólalni egy hangon. Ezt önök jobban tudják, hogy miért van így, mint én, de az biztos, hogy az egész rendszer veszélybe került, a demokrácia, az értékek kerültek veszélybe. Fontos, hogy eh, az országok félretegyék a saját érdekeiket, és egyesüljenek, hogy ezt a fellépjenek eh, ez ellen a nyomás, nyomulás ellen, amit, eh, amit itt eh, látunk, és amelynek célja az, hogy teljes mértékben lefékezze a demokratikus folyamatainkat, és megszüntesse azt a civil teret, amely jellemző volt korábban. Köszönöm. Most pedig nézzük az egyes konkrét országokat. Videón jelentkezik be dr. Li Yang, aki a China Citizen Power kezdeményezésnek az alapítója és az elnöke, eh, a kínai demokrácia harcosa, és eh, Tiananmenben is részt vett 1989-ben, eh, valamint 2007-ig politikai fogoly volt, emberi jogi harcos, és egy demokratikus alkotmány társszerzője. 2010 után kapott számos díjat, például a Harvard Alumni Achievement Awardot, valamint a UN Human Rights Watch Awardot. Young úr, hall engem, ön kap most szót. 10 minutes.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 Különösen aktuális ez most a koronavírus idején, hiszen ott is látjuk, hogy a kommunista párt kormánya teljesen félrekezeli ezt a járványt, és úgy látjuk, hogy mindez szorosan kapcsolódik a totalitárius politikához. three when SARS plagued China. Láttuk, hogy nem tanultak semmit 2003-ból. Sí alatt ugyanis sokkal rosszabbá vált a helyzet, megragadta a párthatalmat és az államhatalmat, beleértve a hadsereget és a rendőrséget. A párt átvette újra a gazdaságpolitika irányítását, amelyet az államnak delegált az 1980-as években a párton belül, e, si úgy tesz, minthogyha ő lenne mindennek a felelőse. E, a kis csoportok, a legfontosabb kis csoportok közül nyolcnak ő az elnöke, e, rátelepedett a hadseregre, és még inkább kontrollálja a hadsereget, mint a kommunista pártot vagy a kormányt sít. Nagyon aggasztja az, hogy nagyon az a célja, hogy személyes lojalitást alakítson ki saját maga irányába a párton belül, és mindenfajta központi politikát megkérdőjelező, nem megfelelő párbeszédet elutasít. Ez ez, ennek révén a párt továbbra is hatalmon marad, illetve sí miatt mögött marad, ehm, de ez természetesen egyben lebénítja a politikusokat és a különböző szintű tisztviselőket, és a kormány nem tudja ellátni a szokásos kormányzati feladatokat. Ráadásul erősen balra fordult ideológiailag, megfélemlíti az értelmiségieket, az újságírókat és az üzletembereket. Maus, Maus stílusú eh, terror uralmat eh, gyakorol, és eh, szándéka szerint az emberek életének minden aspektusát ellenőrizni szeretné. A 19. pártkongresszuson, amelyel elindult az ő második hivatali időszaka, Xi idézte Mao egyik híres mondását, párt, kormány, hadsereg, civil, tudós, kelet, nyugat, dél, észak és a közép. A párt vezet mindent. Of a political power. It ensures that... Az abszolút politikai hatalmon kívül a pártállam a gazdaság összes ágazatát monopolizálja sí uralma alatt a kommunista párt stabilitás fenntartási gépezete egyre eh, hatékonyabbá és totalitárisabbá vált. A cenzor, cenzúra, ami korábban eh, nem volt teljesen egységes, eh, most teljesen egységesült. A cenzorok centralizáltabbá váltak egy nagyhatalmú új kiber adminisztrációt hoztak létre, amely csoportnak a vezetője ismét csak Xi, és ezt a folyamatot a harc a közvéleményért néven viszik. 30 ezer kínai megfigyelési cégnek másfél millió alkalmazottja van. Ezek közül a legnagyobb a Huawei, a Zhejiang Dahao és a Hikvision. Ők alakítják ki és tökéletesítik Kína tömegmegfigyelési rendszerét. A Hikvision kamerák eh, nagy mértékben elérhetőek Európában is. Az Alibaba és a Tencent az EU szabad piacát használják arra, hogy hozzáférjenek tőkéhez és olyan technológiához, amelyel további megfigyelési termékeket tudnak kialakítani. A kommunista párt eh, nagyon sokat költött arra, hogy létrehozza ezt a tömegmegfigyelési rendszert, és eh, ezzel kialakult egy rendkívül fejlett eh, népesség ellenőrző hálózat. Csak úgy, mint Orwell óceániányának pártállama, az indok az, hogy már előzetesen is megszabaduljanak minden olyan kockázattól, amely befolyásolhatja a rezsim biztonságát. A kommunista párt frazeológiájában e, javítani kell a három dimenziót, legalizálást, specializálást és a társadalom biztonság intelligenciáját. E, Kína egy high-tech digitális e, megfigyelési szuperhatalommá vált, és annak megfigyelési ága immár az egész világot eléri. Kína nemzeti megfiatalodásának nagy célja az, hogy a pártállam eh, megtagadja továbbra is a kínai polgárok politikai jogait, de a hongkongiaikét is, és továbbra is elnyomják a tibeti és az ujgur kisebbséget. A, ezzel egy időben a kommunista párt és apologétái, akik úgy vélik, hogy úgy vélték, hogy nyugati liberalizmus, mint globális politikai ideológia gyorsan hanyatlik, lész, lehetővé teszi ezt a rendszert. A világ Kínától vár egy alternatív ideológiát és kormányzati modellt. Ez a stratégia vezetett el ahhoz, hogy aktívan eh, kívánja kialakítani a globális eh, kormányzás reformját, ami egy eufemizmus arra, hogy átírják a nemzetközi szabályokat, és így kialakítsák az egy világ két rendszer elvét, illetve azt megvalósítsák, és így ebben a rendszerben közvetlenül versenyezhetnek a liberális demokráciával a kínai hivatalos médiában eh, elkerülhetetlen Kína felemelkedése, ezt mondják, és azt, hogy Kína fogja a jövőbe vezetni a világot a történelem törvényszerűségének megfelelően. A kommunista párt stratégiája megpróbálja elkerülni a direkt konfrontációt az Egyesült Államokkal, és éppen ezért eh, körbe akarja venni e, az Egyesült Államokat, úgy gondolja, hogy az EU egy második világ, amelyel összefoghat az Egyesült Államokkal, ez egy maoista stratégia. Az EU ennek megfelelően egy fő csatatere Kína világuralomért e, folyó törekvéseinek, egy új e, hidegháború terepe. A kommunista párt kihívásai eh, leginkább a hazugságain és megtévesztésén, a, a, a, a pénzügyi hatalmán, a propaganda apparátusán keresztül érhetőek utol, eh, hiszen átveszik a nyugati szabályokat azért, hogy megnyerjék a meccset. Úgy tesznek, minthogyha békeszerető, jó szándékú ország lennének ahhoz, hogy, hogy behatolhassanak az Európai Unióba, és politikailag és gazdaságilag befolyásolhatják. Közép-Európa különösen fontos a kommunista pártnak ebben látják a gyenge lánc szemet, ahol a demokrácia még nem alakult ki, és itt tudnak áttörést elérni Kelet Közép-Európában a kínai a, a kommunista párt szerint. Az, e- az EU akarják felhasználni, hogy a saját valutájukkal kívást intézzenek a dollár ellen. E- Huawei olcsó 5G technológiája arra szolgál, hogy az EU kommunikációs hálózatát ellenőrzés alá vonják. A világ számára ez azt jelenti, hogy Kína offenzívát folytat azzal a céllal, hogy a gazdasági növekedés megoldásait felvillantva, mint amilyen az új Sejem út, valamint az Ázsiai Infrastruktúra Fejlesztési Bank felajánlanak egy egységes globális jövőt a közös végzet, vagy a közös sors közösségét, ilyen retorikával próbálják megnyerni a világ közvéleményét. Agresszív propaganda kampányt eh, folytatnak, mégis a Wuhani járvány megfékezésének kudarca mutatja a kínai kormányzás alsóbrendűségét. A vírus megrázza alapjaiban Xi Jinping totalitárius rendszerét. Elnök asszony, 2012. december 6-án, alig több mint 7 éve, én ugyanennek a bizottságnak a meghallgatásán már egyszer felszólaltam, és akkor azt a jóslatot tettem, hogy nem fog jelentősen átalakulni a kínai kormányzat, a rezsim az, egy, az elkövetkezendő egy, két vagy három évben, de öt-tíz éves távon jelentősen eh, megváltozik. Eh, akkor ez eh, nagy meglepetést okozhatott. Ugyanakkor az előrejelzésemet az alábbi elemzésre alapoztam. Általában négy tényezőnek kell egyszerre jelen lennie ahhoz, hogy egy valódi demokratikus átmenet egy autokratikus országban bekövetkezhessen. Általános és jelentős elégedetlenség az emberek részéről, éle, életképes demokratikus ellenség, a vezető rendszer megosztottsága, a vezetői szint megosztottsága és nemzetközi támogatás. És még egy trigger faktor kell, egy válság. Én azt tudtam, hogy a válság az előbb-utóbb bekövetkezik, legyen szó természetesről vagy eh, ember csináltáról, eh, ez a rendszer természete, eh, a, ahogy Szovjetuniónak is, a kommunista Kínának is meg kell, hogy legyen a saját Csernobil pillanata. Az idő nem engedi meg, hogy ezekről a tényezőkről hosszasabban beszéljek, de a jelenlegi járvány ezt készíti elő. Esetleg kérdésekre válaszolok ezzel kapcsolatban. Ami a nemzetközi támogatást illeti, én úgy vélem, hogy az Európai Uniónak ki kell alakítania egy B-tervet arra vonatkozóan, hogy amennyiben ez a katasztrófa bekövetkezik, akkor alakítsák az EU, vagy bocsánat, Kínának a, a, a sorsát, és ezzel is érjék el azt, hogy a járványban elvesztett rengeteg emberi élet és áldozat nem eredménytelen ezen kívül van még néhány konkrét ajánlásom az EU számára, ezekre, ezekről is szívesen beszélek, hogyha rákérdeznek. Köszönöm szépen, Jani Lang úr. Lesz még Kínáról szó. Sarah Brooks szájából hallunk majd még Kínáról szavakat, és aztán megnyitjuk a kérdések előtt a teret. Kicsit még várniuk kell a hozzászólásuk után. A kérdések feltevésére. Brooks asszony. Köszönöm, elnök köszönöm tisztelt segítő, köszönöm, meghívtak. Az emberi, nemzetközi emberi jogi szolgálat egy független NGO, mely 35 éve védi az emberi jogi rendszereket és jogvédőket, biztosítva, hogy az ENSZ jobb jövőt hozhasson a saját országaikban az emberi jogi aktivisták, amikor biztonságos környezetben működnek, hozzájárulhatnak a béke, igazságosság, egyenlőség létrejöttéhez közösségeikben és azon túl is sok esetben több módszertant alkalmaznak az ENSZ rendszer különféle részeihez kapcsolódva az otthoni változást elősegítve. Gyengeségi ellenére, vagy a bírátok ellenére melyek némelyik, megalapozott némelyike nem, az ENSZ rendszer továbbra is képes a változtatásra. Több összefüggésben az ISHR partnerek támogatják az emberi jogi a Dél-Koreától, Francia Zsajánáig, Nyugat-Afrikától, Közép-Amerikáig elszánt egyének és hálózatok az emberi jogok védelmében fontos szerepet játszanak, és az ENSZ-t használják fel e célból Másik oldalon, ahogy megvitattuk már, az autoritér rendszerek elég különböznek. Van, ahol az állampolgárnak nincsenek jogi vagy szakpolitikai eszközei a reformokhoz, vagy korlátozottak köz részvétele, vagy akár jogi eszközökkel is sújtott, vagy nem ellenőrzött a hatalom működése. Nagyon kevés helyi eszköze van az aktivistáknak, ezért a multilaterális tér rendkívül fontos, és ezért kritikus fontosságú ennek megvédése ma jó részt arról akarok beszélni, egyes kormányok hogyan használják a részvételt, az intézményesített megfilmítést és a normák újraértelmezését a ENSZ rendszerének akadályoztatására. Egyik legriasztóbb tendencia, hogy egyre zárul az NGO részvétele az ENSZ munkájában, ez több szinten történik. Az ECOSOC akkreditáció már egy olyan küszöb, amely át kell jusson az NGO az ENSZ NGO bizottságának Kína cenzúrázza az NGO-k által használt nyelvet, még az NGO weboldalak linkjeit is vizsgálja, hogy ezzel se szövegférhetnek el. India hasonlóképpen, hasonló folyamatot indított el olyan NGO-k ellen, amelyeket nemzet érdekében ellen mondanak rá. Például egy Dán, egy Dán NGO, Dalit Solidarity Network már tíz éve elhallgatottak. Nem kaptak akreditációt az ENSZ-nél. Két évvel ezelőtt akreditált NGO-k egy próbáltak egy sürgető felhívást intézni az ENSZ-hez, hogy az átlátosságot javítsák. A kínai képviselő ellenezte, Oroszország is csatlakozott hozzájuk, és nem olvasták fel a nyilatkozatot. Azok az aktivisták, akik eljutnak ezen az akadályon, e-mailen tudnak ENSZ jelentőstevőnek anyagot küldeni. Itt van még egy gát, a megfélemlítés és a zaklatás az államok által megszervezve, beleértve azokat, amelyekről most beszélünk. 2013-tól 18-ig az ENSZ főtkesége szerint Kína volt egyik legjelentősebb jogsértő. Alacsony szintű zaklatástól utazási tilalomig elzárás, vádemelés, és még rosszabb is szerepeltek a palettán az ENSZ főtitkára egyiptomi esetekre is elmutatott. Egyes egyének 2014 óta nem utazhatnak, és tehát, hogy 25 év börtönbüntetés sújthatóak. Ezen szakpolitikák és gyakorlatok az autoriter kormányok részéről azt hivatottak elérni, hogy a külvilágba értve az ENSZ-t mert tájékozódhasson az emberi jogok helyzetéről, így védik magukat a számok érhetőségtől. Még egy aggály hogy azon független források, amelyek révén picit lassabban tudna beszélni, mert lehetetlen tolmácsolni. azok a kormányok, akik igyekeznek elhallgatni bírálóikat, nyilvánvalóan a külső független vizsgálatot is korlátozni akarják, és nem csak a meggyőzés erejével élnek, hanem a pénztárcájukkal is. 2020. júniusában a kínai nagykövet közös nyilatkozatot tett az emberi tanácsnál, az CHR munkáját jó részt elfogadhatónak és nem kielégítőnek nevezte. A munkamódszer változtatásra hívott fel a fő biztos esetében, és célzott részvételt a civil szervezetek részéről. Ezeket, ezeket szavakat tettek kísérték. Zeid fő már most is megtorpedozott egy reorganizációs tervet, és megakadályozta a biztonsági tanácsban ennek végvitelét. Független akkor jelentettek ezt az, de őket is figyelmeztetik, sőt egyik esetben nyílt ö, fenyegetéssel éltek ellenük. Ezek a fenyegetések nem csak szóbeliek, támadásoknak is lehetünk szemtanulni, a pénzügyi támogatást igénynek megvonni ezektől. Kína és Oroszország az ENSZ védelmi, békefenntartó és politikai missziós költségvetésének törlését javasolják, és egyre inkább ellenőrizni akarja, hogy OHCHR hogyan gazdálkodik a pénzével. Kína és a G77 azt javasolta, hogy a Genfi ö, személyzetet csökkenték, csökkentsék, és nem akreditált NGO-k hozzáférését korlátozzák. A 3M jövője Szíriában és az IMM jövője Myanmarban mely mindkettő komoly EU prioritás volt, és széles elismertségnek örventek a jogsértések feltárásában. Nos, ezeket megkérdőjelezte Kína, Oroszország, Burundi és Irán, nem is szólva azok az országokról, ahol ezek működtek, és azt követelik, hogy vessenek véget a finanszírozásoknak. Ezen kemény fellépéssel szemben az ENSZ ügynökségek sok esetben öncenzúrához folyamodnak, vagy óvatos járnak el. Ez pedig kihívás jelent a civil társadalom számára, szűkíti a terét, működési terüket, holott akkor tudnak jobban felszólalni, akár csak a tagállamok, hogyha támogatást kapnak. Végül néhány hosszabb távú, absztraktabb kihívás is érzekelhető az ENSZ-nél, amely a konszenzus fogalmának újraértelmezéséből adódik, illetve az emberi jogok mechanizmusait illetően. A Bécsi Deklaráció, a program és cselekvés címével 93-as keltezésű, hangsúlyozó, hogy minden emberi jog egyetemleges, megoszthatatlan és összekapcsolódó, egymástól függő. 2015-ben az orosz kormány eh, hagyományos értékeket is felvette, és a család védelmét ezen értékek mellé. Ez lehet, hogy ártatlanak tűnik papíron, de bizony a konzervatív nézetek eh, számára hatalmas teret jelentenek a nők és az LGBTI egyénekre fellépésre frissebben a kínai kormány egyes kifejezéseket törölni kíván, például az emberjogi aktivista kifejezést az ENSZ állásfoglásokból. Ezt ezzel azon jog, jogászok és aktivisták legitimitása törölni el, akik az országban működnek. E, erőteljes, széles csoport fellépésnek csöpörhet, köszönhetően a Bécsi deklaráció elleni fellépés ugyan elbukott, de tovább ö, folytatják tevékenységüket. 2018-ban Kína kezdeményésre egy win-win kooperációs állásfoglalás született. Tehát szerint az emberjogi tevékenység az államokat kell szolgálni és nem az egyéneket, és a konstruktív dialógus öncél, és nem a társadalmak jobb, több jogát kell, hogy szolgálja. Végül is pedig az emberi jogi tanács a párbeszéd és kooperáció alapján kell működjön, és a monitoring és jelentéstevő mandátummal szemben kritikusak. Három területet látjunk, látunk kihívásokat a totalitárius államok részéről, amelyek alássák az emberi jogokat, és az egész emberi jogi rendszer támogatását. Ha az EU tudja növelni az ENSZ-ben a civil társadalom terét, akkor tegyen konkrét lépéseket az emberi jogi szakértői révén, és pozitív, hiteles víziót kínálva, a globális szövetségesé bevonásával, az Exis 45 utáni rendszer így jobb eséllyel élhet túl. Konkrét ajánlásokat is megfogalmaz az EU, a tagállamok és a parlament az összes területen, amelyről szóltam eddig. Azzal szeretném zárni, hogy mindez nem csak arról szól, hogy fenntartjuk a rendszert önmagáért. Az, hogy védjük és erősítjük az e-, ENSZ emberi jogi rendszerét, az egyik legerősebb eszközt erősítjük, amely révén az állampolgárok a kormánygyakorlatot meg tudják változtatni, és az emberi jogok betartatását el tudják érni, az emberiség és a méltóság fenntartását szolgálhatják, és ez az a cél, amely végső soron mindannyiunkat mozgat. The members. Köszönöm szépen, most a képviselők következnek. Isabel Wiesler az első, a néppártól. Köszönöm szépen. Elnézést kérek, hogy elkéstem, és az első hozzászólót nem hallhattam. Sajnálom. A többi szakértőnek is szeretnék köszönetet mondani. Számomra nagyon fontos az a téma, amiről beszélünk, ezt talán tudják önök is. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy az emberek meg tudják, nyilvánulni, tudják mondani a véleményüket, és a szólásszabadság volt az egyik legsúlyosabb probléma, a koronavírussal kapcsolatban is, hogyha akkor, amikor kitört ez a járvány, az emberek szabadon megnyilvánulhattak volna, akkor valószínűleg most nem itt tartanánk. Láthatjuk azt tehát, hogy a, a szabadság korlátozása milyen gyakorlati problémákkal járhat, vagy következményekkel járhat. A két utolsó előadó azt mondta, hogy kérdéseket lenne fel, lehet nekik föltenni, ennek nem örülök. Én szeretnék tényleg mind a két előadónak kérdést feltenni. Ugye fontosnak tartom, hogy ajánljanak valamit, legyen valamilyen tanácsuk az Európai Unió számára, az Európai Parlament számára. Mit várnak el tőlünk, mit, lenne, mit kéne tennünk? Az ENSZ az ensz kapcsolatos munka, vagy az ENSZ beli munka nem mindig egyszerű. Nagyon nehéz e- egyensúlyt teremteni a között, amit az ENSZ tesz, és amit egyébként tehet a nemzetközi közösség. Önök szerint az Európai Parlament hogyan léphet fel? Köszönöm, köszönöm a munkájukat, és köszönöm azt is, hogy ilyen elkötelezettek. Köszönöm, Isabel Santos következik a szocialista frakció nevében. Köszönöm szépen. Először is Jánli úrhoz szeretnék fordulni. értek önnel. Engem is nagyon aggaszt ez a nagy testvérrendszer, ami egyre inkább elterjed. Ezt a rendszert egyre inkább arra használják, hogy a vélemény megnyilvánulás lehetőségét, a protestek lehetőségét csökkentsék. Ez leginkább a kisebbségekre igaz, például a tibetiekre vagy a, az újgurókra. Nos, a civil társadalom aktivistáit és megpróbálják valamilyen módon megfélemlíteni. Nagyon szoros felügyelet alatt, illetve ellenőrzés alatt vannak. Nos, a, ezek a mechanizmusok elég könnyen megvalósíthatók a különböző rezsimek, autoritár rezsimek számára, és egészen elkép, elképesztő az, hogy a gazdasági fejlődéssel az autoritár látásmódját hogyan terjeszti el Kína. Én úgy látom, hogy mindazt, amit a kapitalista rendszertől tanult Kína, ezt hogyan alkalmazza. Mégpedig jelenleg az emberi jogi aktivistákkal szemben. Brooks asszonynak is lenne egy kérdésem. Említette, hogy az ENSZ továbbra is egy nagyon fontos fórum, és ezzel teljesen egyetértek, valóban így van. Egyetértek a véleményével, de nagyon sok olyan civil társadalmi szervezet van, amely arra panaszkodik, hogy egyre nehezebb hozzájutni a megfigyelő státuszhoz az ENSZ-ben. Kérdésem, hogy erről tudné többet mondani. mondani. Mit tehet az Európai Unió a multilateralizmus a több oldalúság keretén belül, hogyan segíthetünk ezen kereteken belül a civil szervezeteknek abban, hogy a, az ENSZ fórumához hozzáférhessenek és hallathassák a tangjukat. Azt gondolom, hogy egy-egy társadalom csak akkor lehet erős, hogyha megvannak azok a civil társadalmi vagy közéleti mozgalmak, ahol az emberek szabadon elmondhatják, amit gondolnak. Tehát meg kell nézni azt, hogy egyes, hogy állami szinten, illetve nemzetközi szinten ezt hogyan lehet megtenni. Heidi következik. Köszönöm szépen, szeretnék köszönet mondani az összes szakértőnek. Brooks azt mondta, nagyon gyakorlati tanácsokat hallottunk arra vonatkozóan, hogy a civil szervezetek, szervezeteket jobban kell támogatni az ENSZ-ben. Már egy ideje ugyanis eléggé nyilvánvaló, hogy Az emberi jogi nemzetközi egyezmények sokasága bizony veszélybe került, főleg, vagy többek között Kína által. Köszönöm, hogy eh, végigment azon, hogy Kína hogyan jutott el idáig. Kérdésem az lenne, hogy az EU-Kína csúcs előtt milyen tanácsot tudna adni? Vagy hogyan gondolkodik előről? Jó lenne, hogyha az EU nem stratégiai partnerként beszélne az EU-Kína kapcsolatról, hanem világosan a kínaiak, világosan és nyíltan beszélnénk a kínaiakkal arról, hogy itt egy rendszer szintű rivalizálás van. van arról adata, hogy ez milyen lehetőségeket jelent. Én Jangor említette, hogy Kína úgy látja, hogy lehetőségei vannak Közép-Európában, vagy Kelet-Európában. És én úgy látom, hogy az Európai Unión belül eléggé megosztottak vagyunk Kínával kapcsolatban. Van 16-17 olyan tagállam, amely gazdasági szempontból nagyon szorosan kapcsolódik Kínához. Ott van például Görögországban a Pirausi kikötő, amiknek kínaiak a tulajdonosai. Az ajánlásokra kérdeznék rá, hogy milyen tanácsai lennének a szakértőknek ezzel kapcsolatban, a leírt fejleményekkel kapcsolatban. A Csernobil pillanatra utalt, ön szerint ez belátható távolságon belül van-e, és ennek milyen következményei lehetnek? Említette, hogy tíz évvel ezelőtt, vagy talán még régebben azt gondolta, hogy két-három éven belül nem lesznek majd nagy kihívások, hanem inkább öt-tíz éven belül de most hogy látja a helyzetet? Hogyan látja Kína jövőjét egy, három, illetve öt év, öt tíz év távlatában? Köszönöm szépen! A kínai vendégnek adnám meg először a szót, de ugye 2019-ben az EU-Kína stratégiáról kezdtünk el beszélni, Ugye ezzel kapcsolatban az Európai Bizottság célkitűzéseket fogalmazott meg. Az első célkitűzés az az, hogy az Európai Uniónak el kell mélyíteni a kapcsolatát Kínával, hogy világszinten is előre mozdítsuk közös érdekeinket. De az a kérdés, hogy mik a közös érdekei világszinten az EU-nak és Kínának. Hallottuk, hogy be, hogy Kína belső berendezkedése milyen jogi szempontból, vagy a társadalom berendezkedése milyen, ha már általánosságokban beszélünk. Például beszélhetünk arról, hogy a Párizsi Egyezmény keretein belül Kínának mi a szerepe, Mikor várhatunk arra, hogy Kína az európai normák szerint fog majd közreműködni bármiről is legyen szó, emberi jogokról, klímaváltozásról, környezetvédelemről, vagy Kína azt szeretné elérni, hogy a normák megváltozzanak, és Európa alkalmazkodjon az ő normáikhoz. Mennyire őszinte tehát a kapcsolatrendszer e az EU és Kína között? Mind a három szakértőnek tenném fel a kérdést, vagy Kínával foglalkoznak, vagy az ENSZ-el, ugye ez minden fórumon Érdekes kérdésem, hogy mi az álláspontjuk erről. Nem tudom, hogy hogyan vélekednek um, ezekről a célkitűzésekről, a kínaiak elképzeléséről és az EU elképzeléseiről. Először is a kínai vendégünknek adom meg a szót, és utána Brooks asszony következik, és utána pedig Bole úr. Parancsoljon! Um, ladies and gentlemen, for these uh, very important uh, questions. The questions are so many. I don't even know where to begin. Köszönöm szépen, nagyon sok kérdést kaptam, nem is tudom, hogy hol kezdje. Uh, what I think the most important things, more, more important than anything. Azt gondolom, a legfontosabb uh, esemény, amiről most beszélhetünk, az a vírus kitörés. Are usually hidden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 Szerintem a mostani válság Kínában a betegség kitörése egy olyan fajta metafora, amely az 1986-os Csernoboli, Csernoboli atomkatasztrófát idézi a Szovjetunióban. Nem egy egyszerű metafora ez csak, hanem Kínában most éppen folyik ez. Hét évvel ezelőtt egy prezentációm során az első számú tényező, amit vizsgálnunk kell, hogy mennyire edékedettek az emberek a rezsimmel. Ez a rezsim nem bűvelkedik a rezsim ellenségekben, kisebbségek, hongkongiak, értelmiségiek, egy sor, a társadalmi sor csoportja el. Ha kitörük, This regime Uh, can only intensify people Sajnálatos módon a hangminőség nem megfelelő a tolmácsolásra. The government, especially after the death of the whistleblower Dr. Li Wenliang, the whole generation is demanding strongly for free speech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 Nagyon sok kérdést kaptam, három nagyobb csoportba oszhatóak ezek. Az egyikük a kihívások, téret illetően, illetve azt érinték, miért látjuk még mindig az, hogy igen sok szervezet és aktivista még mindig hajlandó is akar ezzel kapcsolatba lépni. A másik az EU-Kína kapcsolatok kérdéskörét érinti. A harmadik kérdéskör pedig az, hogy az EU hogyan tud fellépni a multilaterális rendszer védelméért, mely szerintünk az emberi keretben gyökerezik, és az emberi méltóság védelmében. Az elsőre válaszolva, jól tudom, hogy optimistának tartanak, ami nem jellemző manapság. Több szervezettel tudunk világszerte együttműködni, amelyek az ensz persze nem egy, egy varázspálcának tekintik, hanem olyan stratégiai eszközök tárházának, amely révén elérhetőek céljaik. Tehát a, a tanácsnál való hozzászólás, a szakértők munkája otthon, a, a, a szociális, a, a társasági médiumokon, a sajton keresztül igyekezni megoldásokat kínálni, akár a kormány egy részének bevonásával. Nem könnyű ez, gondoljunk csak Kolumbiára, vagy a Fülöp-szigetekre. De előfordul, hogy a változás katalizátoraként működhetnek, és ennek egy része az, hogy sikerül betenni a lábukat az ajtó résbe, ez NGO hozzáférés, tehát rendkívül fontos, e tekintetben is világos az, hogy az NGO bizottság New Yorkban sokkal inkább kapuőr, mint, mint közvetítő az NGO-k és az ENSZ között. Ezt látnunk kell, ezt a negatív szerepet. E kihívásra az EU-nak kell válaszolnia az NGO bizottságnál, hangsúlyozza a civil szervezetek fontosságát, Ám további erőfeszítésekre van szükség a UN, az ENSZ NGO bizottság tagságában, és európai, felhívva a figyelmet, hogy európai NGO-kat is támadnak ezzel a taktikával. Az elvek alapján való kapcsolattartás az ENSZ emberjogi rendszerének finanszírozásával, illetve a, a szakértői csoportok finanszírozásának megcsorbítás elleni fellépéssel is lehet küzdeni fenn kell tartanunk elveinket ezzel kapcsolatban, erősítve azt a keretet, amely ezt szolgálja. Létfontosságú ez nem csak az EU hitelessége szempontjából, hanem megakadályozva azt, hogy egyes szereplők el takarják magukat vagy barátaikat, miközben elnyomják az emberi jogokat. Az ENSZ prioritásairól szól dokumentum kapcsán 2000, a tanács 2020 es konklúziót tegnap születtek meg, mely alapján a, a elnyomás elmi fellépés és a büntetlenséget el kell törölni. Az ensz gondolunk, és néhány más példára, Hasini kínai aktivistára, aki meghalt, mert az őrzetben szora eh, ahogy bántak vele attól, Ahmad Mansour, aki tíz éves börtönbüntetését tölti, csak azért, mert információt küldött az ENSZ-nek, Szaudarábiában, és Csajna Hatul, aki 2014 óta van börtönben. Az EU és a tagállamok részben válaszoltak már erre hívásra, a Benelux országok és Németország egyéni esetként vetették fel az emberi tanács előtt ezt, de még többet kell tennünk, hogy tovább nyomjuk, fokozzuk a nyomást, hogy ne legyen politikailag, ne érje meg ezeknek az országoknak az ilyen lépések megtétele. Közös érdekek is vannak. Az EU-kínai kapcsolatokhoz hozzászólva az Charles és a Human Rights Watch az International Campaign for Tibet és többek is konzisztensebb, folyamatosan kapcsolatban léptek az elmúlt évtizedben az isz e szel és megfogalmaztak a várakozásokat az emberi jogi párbeszéddel kapcsolatban, illetve arról, hogy az EU-kínai párbeszéd, emberi jogi párbeszéd hogyan kapcsolódik a csúcs témájához. Egyetérthetünk abban, hogy ez nem volt sikeres az elmúlt években, nem látjuk azt, hogy a párbeszéd eredményesen megjelenne, vagy változtatna az emberi jogok helyzetén a legmagasabb szinteken. Ami pedig az EU megosztását illeti, itt két elemet emelnék ki, az 17 plusz 1-es rendszert, sok aggályt okoz, de Csehország bejelentette például egy két hónapja, hogy nem jönnek el a 17 plusz 1-es találkozóra, és a balti államok is ö, óckodnak, nem állnak ki tehát az egyetlenleges jogokért, ugyanakkor látjuk, hogy mi történik, az ENSZ nem talál konszenzust, mert egyes tagállamok nem akarnak felszólalni. Nem csak Kínára gondolunk itt, hanem hogyha nem sikerül 2007-ben, amikor az EU-nak sem sikerült, az emberi tanácsban egységes véleményt alkotnia. A bri vagy a klímaváltozásban megfogalmazott kérdésekre nem tudtam válaszolni. Azzal zárnám, hogy az EU hogy tud az ENSZ és multilaterális rendszerekben fellépni. Az EU olyan, olyan eh, helyzetben van, hogy stratégiát hozhat létre, konfrontálódva a totalitáris rendszerekkel, javítandó a belső rendszereiket az emberi jogok terén, és nehezebbé téve, hogy ne akadályozzák az emberi jogi rendszer, dokumentálva, monitoringgal, figyelmek kísérve a jogsértéseket. A következő EU cselekvési terv fontos eszköz lehet a stratégia megerősítésében, konkrét vállalásokat téve a multilitarius szabályalapú rendszer fenntartásában, amely védhető, mérhető és amely konkrét változásokat hozhat helyben. Az Európai Parlament az tagállamokkal és az intézményekkel kell, hogy kapcsolatot építsen, hogy a helyzet őrzője, megfigyelője lehessen más jogi kapcsolódású témákkal együtt. Különösen releváns ez belső ügyekben, melyek közvetlen hatással vannak az EU hitelességére az emberi jogok szószólalként külső, a külső szintéren. Összefoglalásként a tanácsi konklúziók világosak, az EU és a tagállamok egy erős rendszerét kell kiálljanak, az legészséget mainstreamben megjelenítve, az erőszak ellen és az emberi sértések ellen fellépve. Az ENSZ három pilléren áll, béke, biztonság és emberi jogok. Ezek egy olyan, ha ez, és az emberi jogok pillér alássák, akkor a fejünkre csúszhat a tető. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én nem szeretnék egyetlen országról sem konkrétan beszélni, Kínáról sem, mert más a munkamódszerünk. Szeretnénk ezekkel az országokkal közvetlen párbeszédet folytatni, Többször kértem, hogy Kínába ellátogathassak, ezt eddig nem sikerült elérni, remélem nem sokára ez megoldódik majd. Én arról szeretnék inkább beszélni, hogy a nemzetközi rendszer milyen nyomásoknak van kitéve. A kolléga az imént beszélt erről. A nemzetközi rendszer továbbra is pertinens, az áldozatok továbbra is a nemzetközi rendszerhez járulnak. de és ez és a jogsértő államok pedig mindent megtesznek azért, hogy a rendszer összeomoljon. Ez is azt jelenti, hogy mennyire erőteljes ez a rendszer. Az Európai Unió egy komoly erő, és bizonyos esetekben ugyan az Európai Unió hangja néha megosztott, kritikus világban élünk, vannak, regi- vannak olyan regionális szervezetek az EU-n kívül, ahol, ami közös értékeken, közös elveken alapul. De hát a nemzetközi rendszer valóban nyomásnak van kitéve. Ezzel kapcsolatban hadd mondjak valamit. Én úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak ösztönözni kéne arra egyes tagállamait, hogy bizonyos bizonyos határozatokhoz csatlakozzanak, amikor ezek a, a nemzetközi rendszert erősítik, és attól elhatárolódjanak, amikor a, ezek a határozatok gyengítik a rendszert. Nagyon fontos az is, hogy a déli félteke országaival kiépítsünk egyfajta kapcsolatot. Én úgy gondolom, hogy ma csak olyan módon lehet bármit megreformálni, vagy bármi komoly változást elérni, hogyha egyfajta szövetség épül ki a déli országokkal. De amikor például a közéletről beszélünk, vagy civil társadalomról, akkor arról is beszélünk, hogy mindenkinek tenni kell azért, hogy jobb világot építsünk ki. Ne hagyjuk, hogy a progresszív déli országok olyan kezdeményezésekhez csatlakozzanak, amelyek alássák a nemzetközi rendszert. Az Európai Parlament például együttműködhetne a déli országok parlamentjeivel. Én úgy gondolom, hogy ezeknek a parlamenteknek is tudniuk, tudnia kell, hogy nemzetközi szinten gond van, a nemzetközi rendszer összeomlik, hogyha nem fogjuk tudni megvédeni. Tehát én úgy vélem, hogy az Európai Parlamentnek és a parlamenteknek is van ebben szerepe. A parlamenti képviselők valójában a közösségek, az emberek hangját jelentik, tehát igenis van értelme annak, hogy együttműködjenek azokkal a parlamentekkel, amelyek más országot képviselnek, így lehet a rendszert megvédeni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Oroszország a következő témánk. Jussi Lassilának adnám meg a szót, aki a Finn Nemzetközi Ügyek Intézményének kutatója. Oroszországról fog beszélni, a nemrégiben bekövetkezett fejleményekről, az alkotmány változtatás, változásról, módosításról parancsoljon. Thank you, dear Madam, dear members, the European Parliament and the Subcommittee on Human Rights. Tisztelt parlamenti képviselő, tisztelt a bizottsági tagok. A politikai és társadalmi változások két arcát mutatják Oroszországban egyrészt. Január az én összehívta a a jogszabályalkotó közgyűlést, ez az év, amely Putyin mostani elnöki mandátumának a végét jelenti majd. Másrésztről viszont nagyon fontos arról is beszélni, hogy az alkotmányváltozás arra is egyfajta válasz volt, hogy a civil társadalom mennyire aggódik, mennyire forrongásban van. Úgy tűnik, hogy a Kremlnek komoly fejfájást okozza az, ami a civil társadalomban történik. Valamint Putyin január 15-én jelentette be azt, hogy komoly változások lesznek majd az alkotmányban, és azt gondolom, hogy ez Oroszország autoriter fejlődésén egy nagyon komoly mérföldkő. A 93-as alkotmány alkotmányban jelenleg érvényben alapvetően liberális jellegű. Nos, én úgy gondolom, hogy meglátjuk majd, hogy a jövőben Oroszország hogyan viszonyul majd a nemzetközi joghoz, Az új alkotmány alapján csak akkor lesznek, a, a, akkor kell betartani a nemzetközi kötelezettségét Oroszországnak, hogyha ezek kompatibilisek az orosz jogszabályokkal. Megnézzük, például, meglátjuk majd például, hogy az Oroszországra vonatkozó Európai Emberi Jogi Bíróság döntéseit hogyan fogja értelmezni Oroszország. Gyakorlatilag tehát Oroszország maga dönti el azt, hogy milyen, mi az, amit magára vonatkozónak, magára érvényesnek tart. Tehát azt akarja megmutatni a nyugati világnak Oroszország, hogy értelmetlen nyomást gyakorolni rá. Jelenleg eléggé ideológiai szempontból eklektikus, tehát a fölállás Oroszországban bortisznak és vizet prédikálnak. Nos, 2012 óta már láthatóak vagy érezhetőek a különböző alkotmányos változások, a módosítások, amikor Putyin harmadik elnöki ciklusa elkezdődött. Föltehetjük a kérdést, hogy a január 15-i események megtörténtek volna-e, hogyha korábban eltörölték volna a két elnöki ciklusra szóló öm, tiltást. A jelenlegi alkotmány kiváló garanciát jelentett Putyin elnöki jogkérére vonatkozóan, de a jelenlegi liberális alkotmányt szerette volna valamilyen módon mégiscsak korlátozni Putyin. Egyértelműen az alkotmány kulcsa az, hogy milyen hatáskörökkel van felruházva az elnök. Az elnök dönti el, hogy a civil, a civil szabadság meddig terjed el például. Úgy tűnik, hogy valamilyen módon a jelenlegi elnöki jogköröket megosztják. Majd lehet, hogy nem a parlament és a prezident, hanem mondjuk az elnök és egy állami szerv között, amelyet újonnan fognak felelíteni. Valószínűleg ez a jelenlegi, jelenlegi államtanács lenne, amelyet Putyin hozott létre 2000-ben, és ennek ezek szerint 2024-ig majd átveszi az elnökségét Putyin. Nem tudjuk, hogy pontosan mi lesz ez a testület, de az biztos, hogy a jelenlegi a jelenlegi hatalom struktúrát kell valamilyen módon átmenteni, tehát azt kívánják folytatni. Kihívás tehát ezt az alkotmánymódosítást megvalósítani, és az is egyértelmű viszont, hogy az orosz társadalom egyre inkább elkeseredett. Egy úgynevezett krím vonatkozó konszenzus kapcsán 2017-ben megszűnt a és itt beszélnünk kell arról, a, arról az eufóriáról, amit a 2014-es Krimfélszigeti események követtek. Nos, azóta a kremli autoriter, szakpoli, autoriter politikáknak csökkent a népszerűsége. Eddig a Kremnek sikerült azt elérnie, hogy, a, hogy magáévá, hogy ő ővé legyen a kezdeményező szerep az változással kapcsolatban. De nagyon gyorsan, nagyon hirtelen történtek ezek a, ezek a változások, úgyhogy az emberek elkezdtek azon gondolkodni, hogy vajon mit szeretne elérni a krem. Ott van például a minimum, minimálbér, vagy a különböző nyugdíj indexálás kérdése. Erről is spekulálnak, hogy ez bekerül-e az alkotmányba. és a Kreml azzal is tisztában van, hogy nagyobb szociális igazságosságra törekednek, vagy ezt kérik számon a polgárok. A gond, gondot az, az is jelenti, hogy a gazdaság stagnál, és a bolgárok egyre inkább tisztában vannak azzal, hogy amit a, az állami televízió propagandája mond, az nem felel meg mindig a valóságnak. Nos, a 2014-2018-as időszakban 27%-ról 37%-ra nőtt azon oroszok száma, akik azt szerették volna, hogy liberális értékeken alapuljon Oroszország. Ugyanebben az időszakban azoknak, azoknak az oroszoknak a száma, akik a Kreml konzervatív értékei mellett álltak volna ki, 35-27%-ra csökken. A nyugat barát érzelmek is egyre, egyre népszerűbbek, népszerűbbek. A televízió szerepe csökkenőben van, és ezzel gondot jelenthet a Kremlnek. Egyre inkább gondot jelent az, hogy a gazdasági fejlődés hiánya az eddigi a szociális szintet veszélyezteti, és sok, a Krám sokkal inkább prioritásnak tekinti a nemzetközi, Oroszország nemzetközi fellépését, mint a belügyi problémák kezelését. Nem valószínű, hogy a jelenlegi rezsim megváltoztatná az elképzeléseit, vagy irányt váltana, viszont az is, az is valószínű, hogy továbbra is elnyomóak lesznek majd a civil társadalom felé. Fontos számukra, hogy elrettentőek legyenek, az úgynevezett külföldi ügynökökre vonatkozó jogszabályok, az internet figyelése, a elektronikus pénz átutalások korlátozása, a különböző gyülekezések korlátozása, ezek mind ide tartoznak. A bírói rendszer sem áll túl stabil lábakon. A bírók sokkal inkább a saját állásukat féltik, szeretnék hűségükről, szeretnének hűségükről tanulbizonságot adni, nem annyira a független jog alapján, a ítélkezés alapján hozták meg ezeket a döntéseket. Nagyon ritka az, hogy valakit felmentsenek, és az erőszak is gondot jelent, illetve a kínzás is a, a börtönökben. egyre többet lehet hallani Oroszországban arról, hogy ezek az esetek megtörténnek, kínzás, erőszak, és egyértelmű, hogy ez tartja életben részben a civil szervezeteket, a civil társadalmat, bár komoly nehézségekkel néznek szembe. 2019-ben azt tapasztalhattuk, hogy egy újfajta társadalmi szolidaritás jelenik meg a Beszélhetnénk 2019. júniusában Ivan Golunov esetéről. Szolidaritást mutattak a, a pályatársai újságírók ítéletével kapcsolatban. 2019-ben komoly tiltakozásokat láthattunk Moszkvában. Orvosok, ügyvédek, színészek vonultak az utcára. Ezt félre söpörték ugyan a hatóságok, de mégis egyértelműen arról beszélhetünk, hogy a hatóságok polgári nyomásnak vannak kitéve. Hogyha autoriterebb irányba módosulna, módosul az alkotmány, az egyértelműen a eh, hagyományos liberálisoknak eh, komoly aggodalmat jelent. Nos, a 93-as alkotmány az ellenzék számára egy nagyon, fo- fo- nagyon fontos mérföldkő volt, ehhez mérték azt, hogy mit tehet meg a kormány, mit nem. Megszakadt a kapcsolat a beszélővel. Okay, we are going to... Jó, Galina Aropova asszony következik. A Mass Media Defense Center-től érkezett Oroszországból, és utána megpróbáljuk ismét felállítani a kapcsolatot majd a szakértőinkkel. Uh, good afternoon, ladies and gentlemen, and uh, uh, Madam Chair, thank you for... Köszönöm. Jó napot kívánok, köszönöm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 az orosz helyzettel és a sajtószabadsággal Oroszországban, és azzal, hogy milyen módon alakul az ellenőrzése a szólásszabadságnak, milyen restriktív intézkedések vannak, a kifejezés szabadsága az gyorsan csökken az elmúlt tíz évben, ez alatt az idő alatt Oroszország 30 restriktív törvényt hozott, különböző politikákat, eszközöket adtak a kormány kezébe ahhoz, hogy ellenőrizzék a kifejezés szabadságát, az internetet, az ellenzéket, illetve a megfigyelést kiterjesszék. Új jogalkotási kezdeményezések és szabályozások, szabályok mm, korlátozzák az internet szabadságát, a szólásszabadságot, és a közelmúltban is hoztak ilyen intézkedéseket, amelyet azzal indokoltak, hogy a szélsőségesség ellen kell fellépni. Úgy magyarázzák a társadalomnak, hogy ezek az intézkedések szükségesek. Ebben a vonatkozásban sok ilyen intézkedés más európai demokráciában is létezik, mondják. Ennek egyik példája az adatvédelmi törvényük, a másik pedig az istenkáromlási törvény. A 2012-ben a rágalmazást újra büntethetővé tették, rendkívül korlátozó szabályokat vetettek, bevezettek be a az adatvédelemmel kapcsolatban betiltották az online anonimitást, megerősítették a megfigyelést, és az oknyomozó újságírást aláásták emellett. További jogszabályi hátteret teremtettek internetes oldalak blokkolására, lezárására, és online projektek betiltására. Mivel nincs független bíróság, és a jogállamiság sem jellemző, ezért teljesen értelmetlen médiai jogokat megpróbálni érvényesíteni a bíróságon, sőt, adott esetben ez veszélyes is lehet. Az Európai Emberi Jogi Bíróság az utolsó reménye az orosz bloggereknek, civil társadalomnak, újságíróknak arra, hogy tisztességes eljárásuk legyen. Ilyen körülmények között maga az újságírói szakma van komolyan veszélyeztetve, E, és e, az online szólásszabadságot e, nagyon súlyosan korlátozzák. A riporterek határok nélkül szervezett 2019-es jelentése szerint Oroszország a 180 országból a 149 a média szabadság szempontjából. Ezek az alábbi, ezek a legfontosabb problémák a média szabadsággal kapcsolatban Oroszországban, különösen ami a független sajtót illeti. Oroszország 2012-ben eltörölte a rágalmazás büntetőjogi tényállását, majd nem sokkal később újra bevezette azt Putyin elnök megválasztása után. Noha bűn, börtönbüntetés már nem jár érte, iszonyatos nagy pénzbírság járhat, amely ellehetetleníti a sajtó szabadságot. A szélsőségesség ellenes törvény szintén egy fontos eszköz, amelyel elhallgathatják a kritikus hangokat. 2017-ben 95%-a az elítéléseknek, eh, büntetőjogi szankcióknak eh, az online szólásszabadság eh, elnyomásából fakadt börtönbüntetéseket, fenntart felfüggesztett büntetéseket, javító nevelő munkát, illetve kötelező orvosi kezelés szerepelt a büntetésekben. Szintén egy eszköz az állam kezében az Isten káromlás elleni törvény, amelyet leginkább azok ellen használnak, akik az orosz ortodox egyházat kritizálják, vagy olyan bloggerek ellen, akik olyan képi elemet jelenítenek meg, amely szintén sérti az egyházat. Ezt az eszközt az elmúlt időszakban legalább 17-szer használták a büntetőbíróságok. A, nem szabad elfelejteni, ja, bocsánat, a ö, felejtéshez való jogról szóló törvény 2016-ban lépett hatályba. Ez egy rendkívül homályos szövegezésű törvény, amely felhasználható arra, hogy bizonyos online újságokat betiltsanak, leginkább azokat, amelyek köztisztviselőket kritizálnak, hiszen most van egy eszköz a kezükbe, hogy korábbi korrupciójukról szóló híreket eltüntessék az internetről. Brooks asszony említette az LGBTI jogokat Oroszországban. Oroszországban van egy törvény, amely a homoszexuális propagandát kívánja betiltani, és eljárás indítható bárki ellen, aki az LGBT közösség eseményeiről beszámol. Ez megint csak eszközt ad a hatóságoknak arra, hogy stigmatizálják az LGBT közösséget, és visszaszorítsák eh, ezt a, a szabad információ áramlást olyan fontos területeken is, mint az egészségügy vagy az oktatás. Eh, rendkívül megerősödött az állam ellenőrzése a eh, hagyományos média fölött az összes tévéállomás vagy állami tulajdonú, vagy pedig az államhoz közel álló személyeké. uh, in particular media regulator, such as Medusa, Independent TV. Van uh, néhány uh, köz, um, független sajtószerv, amely külföldre költözött, ilyen az Insider és a Medusa, mások pedig elveszítették az engedélyüket, és az internetre szorultak. Például a TV2 Tomskból. Um, gyakorlatilag ők adják az egyetlen olyan képi információt, ami elérhető Oroszországban az interneten. Szintén eh, új szabály az, amely a médiatermékek külföldi tulajdonlását korlátozza, megtiltva a tulajdonlást a külföldi állampolgároknak, vagy olyan oroszoknak, akiknek kettős állampolgárságuk van. Ők nem lehetnek sem tulajdonosok, sem főszerkesztők. Ez gyakorlatilag visszaszorítja a pluralizmust az orosz médiában, és az információ áramlást korlátozza. Bizonyára önök is hallottak arról a törvényről, amely a külföldi ügynököket célozza meg, különösen a nem kormányzati szervezetek ellen használják. Az én nem kormányzati szervezetem az egyetlen, amely jogsegélyt nyújt bloggereknek, újságíróknak, a Mass Media Defense Center, az én NGO-m szintén külföldi ügynöknek minősül. Ezt a törvényt tehát felhasználják eddig az NGO-k ellen, most pedig a, most pedig a média ellen kezdték el használni. Ez megint egy olyan új aggodalom, amelyet itt megfogalmazhatok önök előtt, mert arra lehet számítani, hogy a kritikus hangok ellen, illetve a média pluralizmus ellen is fel fogják használni. 2019. decemberében a tömegtájékoztatási törvényt mindenfajta nyilvános vita nélkül eh, elfogadták, és most már egyéneket is lehet külföldi ügynöknek minősíteni, állampolgárságra való tekintet nélkül azokat, akiknek külföldről van jövedelmük, vagy külföldi médiaterméket reprodukálnak, vagy ahhoz hozzájárulnak bármilyen formában újságírók, blogerek, aktivisták, szabadúszó újságírók, emberi jogi jogvédők mind célpontjai lehetnek ennek a törvénynek a hatályban lépés az most február 1-én volt. Noha a végrehajtási rendeletek még nincsenek kész, holott azok szükségesek a tényleges végrehajtáshoz, nem lehet még tudni arról, hogy milyen, tény, milyen eljárásokat fognak ténylegesen használni annak érdekében, hogy fellépjenek magánszemélyek ellen. Nyilvánvaló azonban az eredménye, várható eredménye a törvény végrehajtásának öncenzúrát fog eredményezni, nyomás alá helyezi a szabadúszó újságírókat, a független újságírókat, és elrettenti őket a külföldi eh, médiával való együttműködéstől, eh, elrettenti őket az online információ eh, megosztástól, a külföldi sajtótermékek, a Voice of America, a Radio Liberty, és nekik a nyolc tematikus online projektjük már eleve külföldi ügynöknek minősülnek, ezekkel együttműködni, ebben részt venni mindenki számára veszélyes Oroszországban. Ami az internet korlátozását illeti, és az online kommunikáció korlátozását, a legfontosabb kockázatokra hívnám fel a figyelmet, amelyek a jogszabályok változásából erednek. Ahogy már említettem, Oroszországban létezik egy törvény, amely a weblapokat blokkolhatja bírói ellenőrzés nélkül, ez lehetőséget biztosít bárminek a az interneten való blokkolására önkényesen, és az ilyen határozatok ellen nem lehet bírói felülvizsgálattal élni. Egy sor ügy várja az Európai Emberi Jogi Bíróság határozatát, például a gráni.ru, valamint a napi sajtó eh, is olyan esetek, amelyek most vannak az Európai Bíróságon. A személyes adatok lokalizálásáról szóló törvény is egy újdonság. Vannak olyan platformok, amelyeket azért blokkoltak, mert nem voltak hajlandóak együttműködni az orosz média hatósággal, és nem voltak hajlandók megadni a felhasználóiknak a személyes adatait a különböző orosz szolgálatoknak. Őket már négy éve blokkolják, három és fél éve, a Facebookot és a Twittert is ez fenyegeti. E, most kaptak egy bírságot azért, mert e, a, az adat lokalizációs törvénynek nem felelnek meg. 60 e, ezer eurós bírságot kaptak mindketten a múlt héten, amennyiben nem fogják betartani továbbra is ezt a törvényt, továbbra sem ezt a törvényt, nem fizetik be a bírságot, akkor is nyilvánvalóan a bírság ellenére is továbbra is kötelesek betartani ezt a törvényt. A Twittert nem nagyon használják Oroszországban, de a Facebookot igen, különösen a civil társadalom, az emberi jogi emberek, illetve az NGO-k, amennyiben blokkolnák a Facebookot, az, az információ áramlást erősen visszavetné, különös tekintettel, ami a civil társadalmat illeti. A a Jarovája Package-nak nevezett jogszabálycsomag, amelyet az azt létrehozó képviselőről neveztek el, ez gyakorlatilag egy terrorizmus elleni intézkedésként lett eladva, és rendkívül negatívan befolyásolja a magánélethez való jogot, a szólásszabadságot, és a kormány számára lehetővé teszi nem csak azt, hogy hozzáférjenek minden online kommunikáció szövegéhez, valamint telefon, szöveg, telefonbeszélgetésekhez, A mobilszolgáltatók mostantól arra vannak kötelezve, hogy minden kommunikációt felvegyenek az orosz területen, tehát nem csak az orosz polgárokét, hanem az orosz területen, ha önök ott járnak, önökre is vonatkozni fog a törvény. Minden ilyen kommunikációt 6 hónapig tárolnak, a tartalma, a metaadatokat pedig 3 évig. Ezt az információt átadják a titkos szolgálatoknak, megint csak mindenfajta bírói felülvizsgálat lehetősége nélkül. Ez nem csak a magánélet szabadságát sérti, hanem az információs szabadságot is, illetve a szólásszabadságot is. Az a keresőkre vonatkozó szabályokról most nem beszélnék hosszasan. Három olyan törvényt említenék még, amelyeket tavaly fogadtak el, és különösen fontosak a mai téma szempontjából. Az egyik a hatóságokkal szembeni tiszteletlenség, illetve a, a fake news törvény. Ezeket gyors egymás utánban hozták nyilvánosságra mindenfajta vita nélkül, ami a hatóságok iránti tiszteletlenség törvényt illeti, ez lehetővé teszi, hogy megbírságoljanak olyan személyeket, akik olyan információt hoznak nyilvánosságra, amelyek az alkotmányt, az államot, állami hatóságokat sértik. Tehát nem, olyan, nem személyeket, akiknek úgymond lehet reputációjuk. Ezt több mint 50-szer használták az elmúlt évben. Általában Putyin elnök kritikusaival szemben használták, akit mint elnököt illet meg ilyen védelem végezetül. Még említeném azt, hogy az Oroszországban az újságírókat megfélemlítik, fogságba tartják, fenyegetik, mindenfajta bűncselekményekkel vádolják meg, amelyek adott esetben nem kapcsolódnak a szakmai tevékenységükhöz, de nyilvánvaló, hogy az ő megcélzásuk oka a szakmai tevékenységük. Ebben a vonatkozásban említeném Zselaudi Gerjevet, aki akit három év börtönre ítéltek eh, kábítószer birtoklásért, valamint Iván Golunovot, eh, akit a kollega is említett már, és ő neki, őnek is eh, a a, Another journalist who was targeted and... Őt is elítélték, illetve csak azért engedték ki, mert lebuktak, amikor megpróbáltak drogot elrejteni nála. Aztán eh, Igor Rudnikov eh, eh, Kaliningrádból független média főszerkesztő másfél hónapot, 18 hónapot töltött fogságban. A mi ügyvédünk védte őt, és az ő ellene szóló vád az alapvetően abból fakad, hogy helyi korrupciós ügyeket leplezett le. Dagestáni újságíró Abdul Mumin Gajiev továbbra is fogságban van. Őt terrorizmus finanszírozásával vádolják, és talán az egyik legelképesztőbb, felháborítóbb ügy, ami éppen most van napirenden, Svetlana Prokopjeva, Pszkovi újságíró, helyi újságíró, aki a Radio Liberty-nek is dolgozott, és ő ellene a vád az a terrorizmus igazolása és dicsőítése. E, e, gyakorlatilag az FSB e, irodája ellen el végrehajtott terrortámadás okairól elmélkedett újságíróként, és ezért indítottak ellene eljárást. Az ajánlásokat esetleg később fogalmaznám meg, de azok, azok, ezek az azok az esetek, amelyekre nagyon oda kell figyelni, nem csak nekünk, orosz emberi jogi jogvédőknek, hanem az egész nemzetközi közösségnek és civil szervezeteknek. Az utolsó példa, egy-egy héttel ezelőtti támadás, tíz nappal ezelőtti támadás Csecsenföldön, a független Novak Gazeta újságíróját támadták meg, aki emberi jogi jogsértésekről számolt be, Jelen a Milasinának hívják, e, és Maria Dubrovnát, emberi jogi e, jogvédőt Csecsenföldön, Groznyban támadták meg. Jelen a Milasna ezt követően eh, életveszélyes fenyegetéseket kapott eh, e-mailben. Itt eh, azt fogjuk követelni a kormánytól, hogy nyomozzák ki ezeket az eseteket, de ismerve azt, hogy ezek az elkövetők büntetlenséget élveznek, és mennyire bevált az, hogy az a gyakorlat, hogy az újságírók sérelmére elkövetett gyilkosságokat és fenyegetéseket nem fogják kivizsgálni, vagy nem szokták kivizsgálni, most is arra számítunk, hogy nem fogják kivizsgálni. Itt akkor most abba is hagyom, és természetesen, ha van kérdésük, nagyon szívesen válaszom. Köszönöm, most megadom a szót. Richard Csárnyeszkinek, aki az Oroszországgal kapcsolatos delegáció vezetője. Három percet kap, parancsoljon parlament részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Mint az országok kapcsolatot tartó delegáció vezetője az Európai Parlament részéről, örömmel vettem részt a fontos meghallgatáson. Összevetve más államokkal, az Orosz Föderáció ma úgy, bír alkotmányjal ugyan, és bizonyos hatalmi megosztottság, tehát hatalmi, bizonyos fajta megosztottsága érvényesül, és a választásokat is igyekeznek legalábbis látszólag demokratikusan megszervezni. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy Oroszországban az alapjogok és a szabadságjogok csak addig a mértékig érvényesülhetnek, ameddig a rezsim engedi és csak a, a rendszerhű ellenzék működhet. A, politika, a hatalmon levő politikai erők sosem vesztenek el választásokat, és a Duma jogszabályai pedig fontosan csökkentik a szabadságjogokat, és a, például a családember erőszakra csak adminisztratív büntetősrónak ki, miközben a külföldi ügynek törvényel kriminalizálnak egy sor egyébként legális cselekményt. A jelenlegi alkotmányos változások, amelyeket Putyin javasol, nem fognak javítani a helyzeten, mert a nemzeti jogszabályokat gyakorlatilag az Oroszország által ratifikált nemzetközi szerződések fölé helyezik. És nagy komoly aggályokat okoz a Krímfélsziget illegális annexiója is. Kifejeztük aggályunkat a parlamenti delegáció részéről a legfrissebb, legutóbbi alkalommal éppen tavaly. Bár orosz, az orosz fél nem sikerült találkoznunk az elmúlt időszakban, folyamatosan figyelve kísérjük az oroszországi fejleményeket, annak a reményében, hogy végre sikerül majd egy őszinte parlamentközi párbeszédet létrehozni, újra létrehozni az európai és az orosz parlamentek között. Köszönöm. Most megadom a szót a képviselőknek. A népet részéről Izabel, parancsolj. Először is szeretnék köszönetet mondani a két előadónak. Köszönöm az expozéjukat, nagyon részletes információt kaptunk. És azt hiszem, ez nagyon jó képet adott arról, hogy mi is történik valójában a helyszínen. Köszönöm. Néhány kérdést, ha megengedik, föltennék. Comment voyez-vous défendez euh, très fortement donc la liberté d'expression. Önök szólásszabadságpártiak természetesen. Az a, az a benyomásunk, hogy Oroszországnak bizony szerepe van az elhírek terjesztésében. Önök erről hogyan vélekednek? És hogyan változik a helyzet Oroszországban? Ez lenne az első kérdésem. Másik, a következő. Azt hiszem, nagyon sok olyan parlamenti képviselő van itt, Elnézést, keverednek a fejemben a nyelvek. Kicsit lassan fejezem ki magam franciául, bocsánatot kérek. A tentatív szót kerestem, tehát az, a történelmet kívánják új, újra, újraírni. Újraírni. Nem tudom, hogy önök szerint csak mi látjuk ezt így, vagy Oroszországban is ezt gondolják az emberek, hogy éppen most próbálják meg a hatóságok újraírni a történelmet. Mi a véleményük arról, hogy az Európai Uniónak milyen kapcsolatot kéne ápolnia Oroszországgal? Az Európai Unió nem mindig egységes ebben a kérdésben, a különböző tagállamok máshogy vélekednek, pedig jó lenne, hogyha meg lenne a közös álláspont az EU-n belül. Kérdésem, hogy önök hogyan vélekednek erről. Köszönöm szépen. Köszönöm, Isabel Santos következik az SND-től. Köszönöm szépen. Két előadást hallgattunk meg, és ha megengedik, néhány észrevételt hagy tegyek. Oroszország egyre inkább szeretné ellenőrzés alá vonni a társadalmat, a kommunikációs csatornákat, a civil társadalmat, az újságírókat. Megpróbálják csökkenteni a szólásszabadságot. Úgy tűnik valamelyik kabin nem működik, az angol, angol tolmácsolással mi történt? Működik? I'll start again, no problem, no problem. Semmi gond, újra kezdem. Intervenções eh, sobre a Rússia. Tehát a két eh, előadás után Oroszország témájában én a következőket szeretném mondani. Tehát az orosz kormány egyre inkább próbálja ellenőrzés alá vonni az orosz társadalmat, a kommunikációs csatornákat, a közvéleményt, az, a jogvédőket, illetve az újságírókat. Pedig ők véleményalkotók. Amikor a, kül, a külföldi ügynökökről szóló jogszabály megjelent, akkor elkezdtem nyomon követni ezt a kérdést. Hasonlít ez szerintem a Szovjetunióhoz. A Szovjetunióban is mindjárt voltak külföldi ügynökök. És akkoriban azt gondolták, hogy a külföldi ügynökök nagyon veszélyesek, menekülni kell előlük, és a társadalomnak ki kéne vetnie ezeket a külföldi ügynököket. Most pedig azt láthatjuk, hogy a civil társadalom által használható tér csökken, szűkül, az újságírók hasonló problémákkal küzdködnek, és szerintem ez mindenki számára egy nagyon aggasztó jelenség. Ez az összes autoriter rezsimben így működik, megpróbálják a közvéleményt ellenőrizni, ellenőrzésük alá volni, illetve a szabadságot is. Jussi Lassila úr beszélt ezekről a kérdésekről, legalábbis én a következőképpen látom a dolgot, javítsanak ki a tévedek. Én úgy látom, hogy a hatalom reagál egy olyan helyzetben, amikor sérülékenynek érzi magát. Tehát a hatalom attól fél, hogy a, a rezsim attól fél, hogy a hatalom kicsúszik a kezéből. Éppen ezért megpróbálnak nyomást gyakorolni a közvéleményre. Nem tudom, hogy önök is így gondolják-e. Arapova asszony az előadásában említette azokat az újságírókat, közvéleményalkotókat, akik eh, komoly nyomásnak vannak kitéve, akiket elnyomnak. Említette ezeknek a jogi aktivistáknak a nevét, Alexei Navalit is említette, aki Putyin legfőbb kritikusa. Az ő szervezetére is rásütötték a külföldi ügynök bélyeget. Nagyon súlyos elnyomásnak vagyunk tanúi most Oroszországban. Ezeket a jogi aktivistákat, újságírókat megfélemlítik, és azzal az ürügyel, hogy terrorizmus elleni jogszabályokat hoznak, ő, őrájuk alkalmazzák ezeket a jogszabályokat. Kérdésem, hogy van-e, van-e milyen tanácsa az európai parlament számára hogyan tudunk segíteni ezeknek az embereknek, akik eh, azt gondolom, hogy csak nagy nehézségek árán tudják végezni a munkájukat. Köszönöm. Hautala asszony, köszönöm szépen. A kínai vendégünk még úgy látom kapcsolatban van velünk. Hadd mondjam neki azt, hogy láthatjuk azt, hogy az autokrata rezsimek gyorsan tanulnak egymástól. Ugyanaz a tömeges megfigyelési rendszer, illetve internetkorlátozás terjed el egyik autoriter rezsimtől a másikra. Köszönöm szépen, Arapova asszony, hogy ezt részletesen bemutatta. Néhány kérdésem lenne. Tavaly a szeptemberi önkormányzati választások során láthattunk biztató jeleket a helyi helyi demokratikus erők előre törtek. Úgy vélem, hogy alapvetően környezetvédelmi indítatású helyi mozgalmakból indultak ezek ki. Itt erről keveset tudunk, de például a moszkvai szem, szem, szem, szemétszállítás kérdése egy olyan, egy olyan téma, ami megmozgatott széles néprétegeket. Kérdésem, hogy vannak-e ilyen új generációs társadalmi mozgalmak, amik kicsit máshogy ugyan, de valami, valahogy mégis hatalomra törnek, és helyi sikereket könyvelhettek el? Második kérdésem Jussi Leszilának szól. Az imént említette a kolléga a történelem újraírását, és a finn határhoz közel a, a Szandarmov eset elég aggasztó, a Memorialnak az egyik lerakata, lerakatának vezetője egy ideje már börtönben van, és február 10-én lett volna a tárgyalása, ez ugye néhány nappal ezelőtt volt. Kérdésem, hogy Sandermovic pontosan mit takar, és ez hogyan kapcsolódik a történelem újraírásához? Arapova asszony utolsó kérdésem. Örülök annak, hogy Milas, Jelena Milasinálról beszélt. Ez egy eléggé különleges ügy, és remélem, hogy az EU-s intézmények nyomon követik majd az igazságszolgáltatás útját itt is. A katonák halálát, haláláról próbált beszámolni e, ez az oknyomozó újságíró, és nem szabadna, hogy a munkája miatt e, ilyen sorsra jusson. Előbb köszönöm szépen! Először a válaszadásra Jussi Szilának adom meg a szót, és aztán a többiek következnek. Jó, köszönöm szépen, köszönöm, nagyon érdekesek a kérdések, nagyon érdekesek az észrevételek. Ezek a témák bizony kapcsolódnak egymáshoz. Először is egy általános választ adnék és, és ez kapcsolódik ahhoz is, amit Arapova asszony elmondott, nagyon-nagyon részletesen, hogy hogyan működik ez az elnyomó rendszer, hogyan nyomja el egyre jobban újabb és újabb jogszabályokkal a civil társadalmat és jogi aktivistákat a rendszer. Én azt próbáltam elmondani az előadásomban, hogy a közvélemény formálódik kicsit más a hozzáállása az embereknek a, a, a rezsimhez, a hatalomhoz. Az elnyomó jogszabályok nem nem egy ideológiai megközelítés a rezsim részéről, de egyértelműen arra reagálnak, hogy arra az érzésre reagálnak, hogy a rezsim érzékenynek, sérülékenynek érzi magát. Ugyanis a gazdaság nem túl jól muzsikál, és ugye korábban nyugatellenes, vagy konzervatív, illiberális megközelítés ről kiderült, hogy annyira nem vonzó. Az Európai, szám, Európai Unió számára az a lényeg, hogy az európai értékek, a liberális értékek még mindig nagy, még mindig elég nagy népszerűségnek örvendenek az orosz lakosság körében. A polgárok relatíve nehezen adják rá a fejüket, hogy ellenállnak a rezsim által kínált narratívának és vannak olyan esetek is, amikor egyértelmű, hogy a civil társadalom ellenállt. Ha megnézzük, hogy 2014-16-ban milyen volt a hangulat, akkor ugye ott elég komoly konszenzus, társadalmi konszenzusról beszélhetünk, hogy hogyan vélekedünk a rendszerről, ugye mindez a Krimfélsziget elfoglalása, anektálása után van. Na most azóta megváltozott a helyzet. A gond az, hogy a civil társadalom és a politikai rendszerek, különböző politikai szervezetek olyan gyengék, hogy nagyon könnyű a bizonyos jogszabályokat életbe léptetni és megfogalmazni, de a társadalom potenciális reakcióit azért letérképezik, vagy leképezik ezek a szervezetek. Először az ökológiai kérdésekre vonatkozó kérdésre válaszolnék. Nos, ez egy új jelenség Oroszországban. Ez azt mutatja, hogy Olaszország ébredezik, egyre inkább tudatosabb a klímaváltozással, a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésben. Nemrégiben egy hatalmas demonstrációt tartottak, egy tüntetést, egy szemét égető eset, szemét égető ügyében. Jekateringburgban szintén tüntetés volt, szintén egy környezetvédelmi kérdésben annyira eh, fel akartak építeni egy eh, a főtéren egy környezetet nem tiszteletben tartó építményt, és nagyon nagy volt a helyi tiltakozás, ezért eh, elvetették a tervet. Tehát vannak pozitív fejlemények. Aztán felmerült az a kérdés is, hogy az oroszok hogyan reagálnak az álhírekre, mit gondol mindenről az orosz társadalom. A félrejtájékoztatás és az álhír problémáját szerintem a nyugaton eltúlozzuk. De, mint soft power, az Európai Unió egyértelműen sokkal erőteljesebb, mint Oroszország, igazából keményebb jó Kína lenne. Oroszország megpróbál álhíreket, vagy félretájékoztatást végre hajtani, de nem túlságosan hatékonyak. Éppen ezért kénytelenek, kénytelenek egyéb intézkedésekhez, elnyomó intézkedésekhez alkalmazkodni, tehát ezzel kapcsolódnék is a Sandermore esetre, ott a rezsim történelmi optimizmust próbál létrehozni, amely megfelelne annak, amit a rezsim szeretne viszont látni. Ez különböző ellentmondásokhoz vezet a történelem írásban. Furcsa relativizáció, kicsit különbözik ez a Szovjetuniótól, amikor a sztálini elnyomás tabu volt. Most viszont beszélnek már erről. Ugyanakkor Stalin pozitív eredményeiről is beszélni kell. Megszakadt a kapcsolat a beszélővel. So... Most Galina asszony parancsoljon. Jó, viszont tovább. Köszönöm az érdekes kérdéseket való igaz, hogy minden kérdés fontos, ahogy kollégám mondta. Nem mindegyikre én vagyok hivatott válaszolni, de megpróbálom. Én média jogász vagyok, emberjogi aktivista és nem politikus. Tehát lehet, hogy néhány véleményet, én személyes véleményem lesz, vagy kollégáim, a civil társadalomban dolgozó kollégáimmal osztott vélemény, osztott vélemény. Propaganda, álhírek, témája, illetve az a kérdés, hogy olyan hatékony a propaganda Oroszországban. Támogatnám Lassila professzor véleményét, mert nem olyan hatékony, mint volt. Új generáció nőtt fel, akik főleg online informálódnak, őrejük nem sok hatással van az a tömegpropaganda, ami a szövetségi tévéből jön. Az online propaganda pedig, amelyet online források és a Kreml, a Kreml működtet, nem annyira kifinomultak, hogy a fiatalok ne látnák át, hogy itt valami, valami bűzlik. Tehát mindenképpen hatással lesz ez a civil társadalom növekedésére, amely a szemünk előtt történik, egy új nemzedék nő fel, aki a környezetvédelemért, az emberi jogokért tüntetnek, az online információ szabadságáért. Én valóban hiszek abban, hogy rendkívül fontos külön választani a propagandát, a propaganda form, egyes forrásait, és megnevezni őket. Megbélyegezni akár őket, ha használhatjuk ezt, a kifejezést, és megnevezni, mik a megbízható információforrások. Ez része kell legyen a, a média jártasságnak, média írás tudásnak, hogy a fiók tudják, miben, mely forrásban bízhatnak, ki áll egy adott információforrás mögött, mert nagyon telegram csatornák működnek az online információszerzésben, ezek a csatornák nem teljesen világosan azonosíthatóak be, kit ellenőrzi ezeket. Sok esetben maguk a hatóságok igyekeznek liberális színben feltűnni. Ez a játék, ez a játszma folyamatban van, de szerintem a civil társadalom egyre érettebb, egyre jobban átlát a szitán. És amíg az internet egyáltalán hozzáférhető Oroszországban, anélkül, hogy blokkolnák nagy részeit bírósági határozat nélkül, addig azért az orosz társadalom hozzáfér a plurális információforrásokhoz. Ami a történetírást illeti, ez egy, hát ez egy kényes kérdés, nem is tudom honnan közelítsem először. Én nem látom, hogy az orosz társadalom ö, szigorúan válaszolna erre, vagy, vagy lenne egy egységes válasz. Ez a kérdés nem szerepel a médiumokban. A független médiumok persze jelzik ezt a folyamatot, hogy egyfajta történelmi propaganda van terjedőben, ami nem mindig helytálló, de nem tűnik úgy, hogy a fiatalokat nagyon érdekelni ez a téma. Őket főleg a, a jelenlegi a, a folyóügyek érdeklik, és nem az, hogy mi történt 70 éve mondjuk. Meglátjuk, merre megy a dolog, de új tendencia ez mindenképpen, hogy mondjuk Lengyelországot ott vádolják a második lekáború elintással, meg, meg az ilyen egyéb ügyek a történetírásban. Tehát a közvita és az információ hozzáférés, szabad hozzáférése fontos, és hogy jó szakértelmet nyújtsanak, biztosítsanak a különféle szakértők, ez is kritikus fontosságú. Az utolsó téma, amit, amire reflektálnék, Yuri Dmitriev ügye, illetve a Memorial irodáj elleni támadás. Ez egy nagyobb kampány része, az orosz NGO-k elleni kampány része, amelyek a szovjet elnyomás ügyével foglalkoznak, amely persze kapcsolódik a történet átírásának kísérletével, és a Memorial központot éppen ezért vették a célkeresztbe. Ez az egyik fő NGO Oroszországban 6 millió rubeles büntetést kínálnak, kívánnak rájuk róni, mert nem tették fel a, a jogi diszklémert az összes online tartalmukra. Ez nem egy egyedi eset, nyilvánvalóan egy szélesebb körű kampány része fontos, hogy figyelemmel kísérjük ezeket a fejleményeket, beleértve a közösséget és az Európai Parlamentet is. Merci beaucoup. Köszönöm szépen.